felolvasni a mai ülés jegyzőkönyvét a parlamenthez jóváhagyásra a következő ülés elején fogják eljutatni. Ha nincsen ellenvetés, akkor az indítványokat közvetlenül eljutatják az illetékes testületekhez, amelyeket megneveztünk ezekben az indítványokban. Mindenkinek nagyon jó hazautat kívánok, a kedves tanácsoknak is, és minden munkatársuknak.